Good afternoon, colleagues. The session. Megnyitom az ülést, mely 16-án került felfüggesztésre. Kérem mindenki foglaljon helyet. Köszönöm. Köszönöm, kollégák. Colleagues, we are about to start this... Képviselőtársak, kezdjük el az ülést. Ezért kérem, foglaljunk helyet, és mindenki tartózkodjon a beszélgetésektől. A november 16. ülés jegyzőkönyve elérhető. Kérdésem, van-e felvetés az